a fiatal vállalkozók támogatása, oktatása és képzés révén a következő napi rendi pont. Megadom az előadónak négy percben a szót. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök asszony, a fiatal vállalkozók támogatásáról az oktatás és képzés révén szól ez a jelentés. Nagyon sok ismeretet használtunk fel, amikor a jelentést készítettük. A fel vonatkozói képességeket lehet tanítani, meg lehet őket tanulni, és ez nagyon fontos a társadalom számára. Az eredeti jelentés 225 módosítót generált, úgyhogy nagyon nagy volt az érdeklődés, és nagyon jó volt az együttműködés az összes frakció és az előadó között. Köszönet a frakcióknak. Az Európai Parlament jelentése a fiatalok magas munkanélküliségére reagál. Van olyan régió, ahol 50%-os ez a munkanélküliség, munkanélküliség. Az Európai Unió folyamatosan odafigyel a fiatalok vállalkozásaira. Mégis ez az egyetlen jelentés, ami kifejezetten ezzel a témával foglalkozik. Egyet kell értjünk, értsünk abban, hogy a fiatalok vállalkozó szellemét ösztönözni kell. A vállalkozásoknak ugyanis fontos szociális társadalmi dimenziója van. A jelentés hangsúlyozza a formális és nem formális oktatás jelentőségét, mindezeket támogatja támogatni kell. A jelentés egyértelműen meghatározza, hogy milyen vállalkozói ismeretekre van szükség, és ezeket hogyan lehet oktatni. Az Európai Parlament meg tudja erősíteni, hogy a vállalkozáshoz való érzék az életen át való tanulás egyik fő célja. Fontos, hogy az újdonságokhoz alkalmazkodni tudjunk, hogy a pénzügyi ismereteket értsük, nagyon nagy a kihívás, hiszen az EAK főigazgatóság proaktív megközelítése miatt egy csomó adat áll e, rendelkezésre a 2020-ig e, tartó Erasmus e, Plus program is felvállalhatja ezeknek az ismereteknek az oktatását, illetve 2016 után az európai szemeszter eh, keretében erről a területről is be kell számolni a tagállamoknak. Eh, tisztában vagyunk vele, hogy a tagállamok nem várják meg ezt a eh, határidőt, hanem megpróbálják a vállalkozói ismereteket átadni a fiataloknak, akkor is, hogyha ez nem koordináltan és szisztematikusan történik. Az Európai Parlament bizonyos intézkedések amelyeket példaként szeretne megemlíteni, például a konzulensi eh, tevékenységek ilyenek, a startupok, az Európai Szociális Alapból lehet, illetve a fiatalok foglalkoztatására szánt összegből, a Szociális Innovációs Programból, az Erasmus fiatal vállalkozókhoz irányuló programjából eh, finanszírozni ezt a eh, területet a tagállamoknak is meg kell kezdeniük tehát a felkészülést. Az Európai Parlament felismerte, hogy a fiatalok vállalkozói ismereteinek a fejlesztése mindenképpen fontos prioritás, ezért az elért eredményekről a parlamenti ciklus végén szeretnénk, hogyha előrehaladási jelentés is készülne. Köszönöm szépen a figyelmet, és bízunk benne, hogy ezek a javasolt intézkedések a fiatalok kutatásának a színvonalát emelik majd, illetve a vállalkozó gazdagítják majd a társadalmat is. Köszönöm szépen kollégák az együttműködésüket. Köszönöm szépen, most pedig Venta úr egy percben kap szót, tessék parancsoljon. Elnök asszony, biztos úr! Gratulálni szeretnék az előadónak, hiszen az ifjúsági foglalkoztatás fontos kérdését veti fel. Egy valamire szeretném felhívni figyelmét. A szociális gazdaság és a szociális gazdaság támogatása nagyon fontos éppen a fiatalok számára. Az ilyen cégek nem csak azt biztosítják, hogy lendületet adunk a gazdaság fejlődésének, hanem segítenek az egész társadalom fejlődésének is. A fiatalok azt szeretnék, hogy munkájuk ne csak hobbi legyen, hanem igenis megélhetésüket finanszírozni tudják. És akár egy saját tőkét is felhalmozzanak. Ezért nagyon fontos, hogy a fiatalokat megfelelő oktatásban részesítsük, és megfelelő szakképzést biztosítsunk számukra. Ezért üdvözlöm ezt a jelentést. Egy percben Koszta asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy itt látom a biztost, hiszen ez egy olyan célkitűzés, amelyet oszt a parlament a bizottsággal. Köszönöm a kollégának, aki kitűnő munkát végzett valóban jól dolgoztunk együtt, és azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy Európában több vállalkozásra, több ö, ö, innovációra és több kis- és középvállalatra van szükség. Fontos, hogy az iskolai programokban, illetve a duális képzésben, vagy pedig a cégekkel való partneri kapcsolatok során az iskolák jobban felkészítsék a leendő vállalkozókat a vállalkozás valóságára. Azt hiszem, hogy az új foglalkoztatás, a szélesebb körű foglalkoztatás záloga lehet ez. A megkérdezettek 25 év alattiak fele azt mondja, hogy önálló vállalkozó akar lenni, de nem rendelkeznek úgynevezett horizontális vagy transzverzális kompetenciával szakértelemmel, és az állampolgári készségekkel, képességekkel sem rendelkeznek mindig. Éppen ezért egy megfelelő szövetségre van szükség annak érdekében, hogy létrejön a Vállalkozások Európai Szövetsége is. Köszönöm. Thank you. Mr. Hetman, one minute, please. Köszönöm. Hökmark képviselő, egy percben. Pani Przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondjam a felszólaló képviselő. Múlt éveben Lublinban konferenciát szerveztem a fiatalok számára. A konferencia célja az volt, hogy a fiatalokat cégalapításra ösztönözzük. A fiatalokkal beszélgetve kiderült számomra, hogy nem a vállalkozói szellemben volna hiány, és nem a jó ötletekben van hiány, hanem sokkal inkább a pénz hiányzik, vagy pedig nem tudják, hogy hogyan lehet az előttük tornyosuló nehézségeket meghaladni. Egy megfelelő információs kampányra van szükség, mely megmutatná a fiatal vállalkozóknak, hogy hogyan lehet például az Európai Szociális Alapból illetve az Engels of Business és más forrásokból lehívni a pénzeszközöket. Árnat úr. Uh, Köszönöm szépen. Közös eszközökre lenne szükség, hiszen a kihívások, uh, viszont a kihívások nem ugyanazok a tagállamokban. Beszéljünk egy kicsit például az Egyesült Királyságbeli helyzetről. Nálunk tulajdonképpen nagyon jó minőségű oktatási rendszerünk van, gyakran rossz módon és rossz dolgokat tanítunk, és csak a diákoknak a fele jut egyetemre, fiataloknak a fele egyetemre megy, de nincs ennyi munkahely magasan képzetteknek, ezért a vállalkozást kellene népszerűsíteni, vállalkozói készségeket erősíteni, ez lenne a jó irány a fiatalok számára. A e, bizottságnak azt kellene biztosítani, hogy e, kéri a jelentés, hogy ne akadályozza semmi a munkaerő szabad áramlását, de hát sokszor pont ez az, ami egyes országban e, megakadályozza, hogy az idősebb munkavállalók tovább maradjanak a munkaerőpiacon. Köszönöm szépen, Hornóva asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a jelentést. Három nagyon fontos dolgot emelnék ki. Az első az oktatás. Ez rendkívül fontos, hogy az élet korai szakaszában elkezdődjön az oktatás az iskolai képzés, oktatás keretében is már erősíteni kell a vállalkozói készségeket. A második kulcs szó a digitalizáció, hiszen ez jelenti a hidat a fenntartató munkahelyek felé, afelé, hogy jobban megértsék a fiatalok, hogy mik a munkadók igényei. A harmadik kulcs szó az üzleti élet, a vállalatok, hiszen ezeknél van a know-how, a technológia, amire a fiatal vállalkozóknak szüksége van, akiktől tanulni tudnak. Ezért a vállalkozói lét egyet kell, hogy járjon az oktatással és a képzéssel minden országban. Köszönöm szépen, volt az utolsó hozzászóló. Lacsics biztos üdvözlöm, és kérem a válaszadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm Sojdrova asszonynak ezt a nagyon sikeres jelentést, amely nagyon sok értékes pontot, konkrét javaslatot tartalmaz. Ezek egyre fontosabbá válnak. Nem első alkalommal vitatjuk meg itt a parlamentben ezt a kérdést, de egyre érettebbé válik ez a kérdéskör, egyre nagyobb előrelépés történik. Már nem gondolkozunk azon, hogy tanítani kell -e a vállalkozói ismereteket, vagy sem, vagy iskola, az osztályterem erre megfelelő kerete. Nem, ezt már tudjuk. Most arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk erősíteni az oktatási intézményekben, így az iskolákban is a vállalkozói ismeretet oktatását, hogy kritikus tömeghez jusson el ez az oktatás. A vállalkozás megtanulása nem azt jelenti csak, hogy elindítsunk egy üzleti vállalkozást. Az oktatást és a munkát közelíteni kell egymáshoz, a kulcsfontosságú készségek, és ami ennél is fontosabb, értékek megtanításával. Kreativitás, csapatmunka, a bukás utáni felállás készsége, önbizalom, többek között ezekre van szüksége a vállalkozóknak. Az EU-ban nagyon magas a munkanélküliség a fiatalok körében, ezért a vállalkozói ismeretek oktatása a megoldás része lehet eh, azon problémák kapcsán, hogy kereset és kínálat nem találkozik. A vállalkozás eh, nem csak a kevés, eh, magasan kvalifikált eh, ember előjoga, sőt, ez egyáltalán az ellenkezően a szociális kirekesztés elleni küzdelemben is nagyon hasznos lehet a vállalkozás. Az elmúlt években ezen a téren jelentős előrelépés sikerült elérni. 2014. október 12-i Európai Tanácsi Következtetések ezt pontosan így fogalmazták meg. A bizottság szeretné támogatni a vállalkozó ismeretek tanítását az iskolában, az életen át tartó tanulást. Néhány fontos dolog még. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, amely úttörő szerepet játszott a vállalkozó ismeretek oktatásában, lehet az egyik nagy segítség. Az EIT eh, hallgatói eh, tanulnak innovációval és a saját eh, tudományos területekkel kapcsolatban lévő tárgyakat is vállalkozó vállalkozás szemszögéből. A bizottság továbbra is támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyeket közösen indított a bizottság és az OECD 2013-ban azzal a céllal, hogy segítsük a felsőoktatást abban, hogy innovatívabbá és baráttá váljon. Mint egy 500 európai felsőoktatási intézményben alkalmazzák a különböző innovatív programokat. Az Erasmus Plusnak köszönhetően minden ötödik fiatal kapott 2013-ban valamilyen vállalkozói támogatást, ösztöndíjat. Együttműködnek a vállalatok és a felsőoktatási intézmények. 20 különböző iskola vesz ebben részt öt tagállamban. Itt be is fejezném, mert nagyon hosszú ez a lista, és nem tudom részletesebben, részletesen ismertetni, hogy mi mindent tett már a bizottság. Csak arról szeretném biztosítani önöket, hogy tovább fogunk menni ezen az úton, és erősítjük a vállalkozó kedvet Európában. Milyen készségek van, van elsősorban szükség? Mindenek előtt informatikai, kommunikációs készségekre. Fel kell tárni azokat a lehetőségeket, amelyek a leghasznosabbak a fiatal európaiak számára. A második fontos dolog a vállalkozói készségek felismerése európai szinten, és a mobilitás eh, is nagyon lényeges. Vannak már kísérleti projektek, de, mint mondtam, egy kritikus tömeget kell elérni ahhoz, hogy a vállalkozó ismeretek oktatását egyre több tagállam elismerje és felvegye a tantervekbe. Tisztelt képviselők, azt hiszem jó úton járunk. A bizottság támogatja azt, hogy a tagállamok bővítsék az iskolákban, az egyetemeken a vállalkozás ismertek oktatását, de azért még mindig lehet többet tenni. Javítani kell, és további kitűnő ismer, jelentések készülnek. Majd kollégáimmal, két biztossal, Bieloszka és Tyson biztossal együtt fogunk dolgozni. Fontos szerepet kapnak a civil társadalom képviselői is, akik szintén e, e, figyelemre méltó eredményeket értek már el. Köszönöm, biztos úr, ezzel zárul a